A következő napirendi pont a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés keretében című cselekvési terv megújítása. Szóbeli választ igénylő kérdéseket hallunk. És most felszólítanám az előadót, Linda McEvent. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, tanácsi kollégák, a késői múszakon vagyunk, pedig egy nagyon fontos témát kell megvitatnunk, amiben nem mindenben értünk egyet. Azért akartok ezt a vitát ma este, mert tényleges kötelezettségvállalást várunk a bizottságtól és a tagállamoktól, hogy igenis megváltoztassuk a helyzetet a nők egyenjogúsága területén komolyan kell venni, ezt nem csak beszélni kell róla, amikor az intézményeink megszólalnak. Igenis lépést kell váltanunk ezen a területen, mert a bizottság a legutóbbi értékelése a programmal kapcsolatban az az, hogy meglehetősen esetlegesek az eredmények, rosszul dokumentálhatók, és elkötelezett egyének értek el eredményt, és nem valamiféle hivatali elkötelezettség ez. Attól tartok, hogy a mai kommentárokat egy negatív megjegyzéssel kell kezdenem. A tervezetünk felszólította a bizottságot, hogy egy új gender akciótervet készítsen, amivel erős politikai üzenetet küld a lépésváltás érdekében. Az üzenet az, hogy a gender témája fontos nekünk, az egyenjogoság fontos, és a fejlesztési politikán belül is nagyobb súlyt kell ennek adni. Természetesen látjuk ezt a közleményt és a kommunikációt, de hallunk olyasmit is, hogy egy staff working document formájában kívánják ezt kiadni, és nem kommunikáció, nem közlemény formájában, ahogy ezt tervezték. A szakbizottsági ülésen történő szavazás kapcsán aztán tényleg megszületett ez a staff working document. Hallottam az érveiket, hogy nem akarják egymás után kiadni a közleményeket, és hogyha azt mondják, hogy igen, csak habozunk ezen a területen. De ha megnézzük a legutóbbi program értékelését, akkor nem látom világosan, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy komolyan veszük a dokumentumot. Igen, azt mondja az értékelés, hogy a külügyi szolgálat területén sem, Brüsszelben sem a delegációk szint szintjén nem veszi komolyan a gender témáját. Hiányzott ez a fajta megközelítés, nem dolgozott ezen a területen elég aktívan. Hogyha lenne egy közlemény, akkor az az összes biztos általi elfogadást jelenti, és nagyon ö, erős üzenetet külden a, a nagyköveteinknek mindenütt, hogy itt az Európai Bizottság és az Európai Unió elkötelezettségre van szó, nem egy staff working document lenne ez. Igenis, igen. Az Európai Bizottság eh, kezdje el a munkáját azon, hogy eh, a középpontba helyezzük ezt a tevékenységet. Timmermans biztos úr azt mondja, hogy a feminista és az új keret mellett teszi le a garast feltétlenül. Másokra is vonatkozik a tanács elnöksége is eh, elkötelezett azon a területen, mint állítják ami a részletes állásfoglalásunkat illeti, mit akarunk most, konkrét lépéseket akarunk, ehhez pénzügyi forrásokat is elvárunk, ha nemek közötti egyenlőséget akarunk a delegációkban, a legfontosabb területeken is, és ezt rendszeresen monitorozni és értékelni kell. Emberi jogi párbeszédet kell folytatni, a harmadik államokban is abba ezt be kell légtatni. Képzést, oktatás területen a nőket be kell vonni, a diszkriminációt meg kell szüntetni, tisztességes munkát kell biztosítani, és a bérek közötti szakadékot is meg kell szüntetni. Vonatkozik ez a terület egyébként a az egészségügyi az való hozzáférésre is, és a szexuális reproduktív jogokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. A kérdésem az, hogy a finanszírozást hogy tudják megoldani. A bizottságtól kérdezem ezt, és hogyan tudnak egy cselekvési tervet lényegesen és ténylegesen megoldani. És meg kell nézni, hogy a fenntartható fejlesztési célok közé hogyan tudjuk ezt beilleszteni. New Yorkban erről beszéltünk, és a nőknek megfelelő hatalmat kell adni, megfelelő lehetőségeket kell biztosítani, célokat már megfogalmaztak, és a célokat most át kell ültetni egy gyakorlatba. Megfelelő mutatókat kell alkalmazni, vagyis össz, adatokra van szükség, megfelelő adatokra, részletes adatokra, mert ha nem kapjuk meg az adatokat, nem tudjuk lehetővé tenni, hogy megváltoztassák az életüket. És el kell érni, hogy a fejlődő országokban is érezzék a nők, hogy változás van. Azt hiszem, egy kicsit lemaradtunk ezen a területen, és a parlament támogatását mindenképpen meg fogják kapni, hogy ezt a cselekvési tervet elkészítsék, és átültessék a gyakorlatba. Köszönöm szépen valóban az előadónak. Az Európai Tanács nevében Schmidt úré a szó, tessék. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim képviselők! Hölgyem, be kell, hogy valljak valamit. Én is feminista vagyok, mert volt alkalmam arra, hogy egy korábbi életemben a fejlesztési együttműködéssel foglalkozzam, és teljesen meggyőzöttem arról, hogy a fejlődés, a fejlesztés, a nők segítségével, a nők oktatásával és a nők gazdasági életbe való integrációján keresztül valósulhat meg. A jövőbeni fejlődés a nőkre kell, hogy alapozzon. A nők és férfiak egyenjogúsága az egyik legfontosabb érték az Európai Unióban, az Európai Unió jogi kereteinek a részese. Az Európai Unió és a tagállamok a legfontosabb szereplői a női jogok védelmében és a külső kapcsolatokban is ezt mindig hangsúlyozzuk. 2015-ös év az fontos év, hiszen egyrészt a 2015-öt követő fejlesztési programot elfogadtuk, másrészt a 15. évfordulója az ENSZ nőkről szóló határozatának, a határozata elfogadásának 20. évfordulója a pekingi akcióterv elfogadásának és A tagállamoknak továbbra is folytatniuk kell és intenzívbe kell tenniük ebben a témában a fellépésüket. A luxemburgi elnökség követi a korábbi években a tanácsban megkezdett munkát, a fejlesztés és a női egyenjogúság témájában. Májusban elfogadott következtetéseket az Európai Tanács erről a témáról. A nemek kérdése rendkívül fontos az Európai Unió prioritásai között, és a tagállamok számára a belső és külső politikában is. A tanács keretei között jelenleg dolgozunk együtt a tagállamokkal, a bizottsággal és az EKS-el egy új cselekvési terv kidolgozásán, aminek célja a nők és férfiak egyenjogosságának biztosítása. Világszinten jelentős előrelépés történt a nemek közti egyenjogúság, illetve a nők és a fiatal lányok emancipációja témájában. Az, hogy a fiatal lányok hozzáférjenek az oktatáshoz, jelentősen javult az elmúlt években. A nőknek a gazdasági, anyagi függetlensége is nagyon fontos. Az egészségügyi szolgáltatáshoz és a modern fogalmazásgátláshoz jobban hozzáférnek már a nők, és jelentősen csökkent az anyák halálozása. A fejlődés nem olyan gyors, mint amit mi szeretnénk, és nagyon egyenlőtlenül történik az egyes régiókban, egyes országokban, sokszor egy országon belül is. Napról napra a világon mindenhol továbbra is fel kell hívni a figyelmet a nők, a fiatal lányok jogaira. Biztosítani kell az oktatáshoz való jogot, el kell törölni a diszkriminációt, ugyanolyan munkát kell, hogy kaphassanak a házasságon belüli erőszakos fellépést, meg kell szüntetni a genitális mutiláció, csonkítást meg kell szüntetni. Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió folyamatosan tegye meg minden erőfeszítést, sőt ezeket intenzifikálja a jövőben. Ezzel kapcsolatban azt szeretnénk, hogy ez az új cselekvési terv, amit a bizottság nemrég elfogadott, hatékony eszköz legyen a női jogok, a fiatal lányok jogainak a támogatásában, és javítsa jelentősen a nők és fiatal lányok helyzetét, akik ma még a diszkrimináció áldozatai. Támogatjuk azt, hogy az új cselekvési tervre vonatkozó szabályok kötelezőek legyenek az Európai Unión belül. Egy innovatív megközelítés, egy intézményi kultúra változás szerepel ebben a dokumentumban, amely Európai Unió szinten és a helyszínen is azt célozza meg, hogy automatikusan és transzverszálisan teljesüljön a nők egyenjogossága. Következő napokban és hetekben, hónapokban aktívan fogunk dolgozni a tanácsban ezen a témán. Fontos a fejlesztés szempontjából mindez. A külügyi tanácsülésen részt fognak venni a fejlesztési miniszterek is, október 26-án ez a tanácsülés fog elfogadni következtetéseket és új cselekvési tervet a nők és férfiak közti egyenjogúságról. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az Európai Unió, a tagállamok továbbra is harcolni fog a nők és a férfiak egyenjogúságáról. A tanácsi elnökség minden erőfeszítést meg fog tenni ebben az irányban, ami szükséges. Köszönöm, miniszter úr! Az Európai Bizottság nevében Krisztus Stylanides biztos halljuk, hallgatjuk meg. Köszönöm. Kedves kollégák, tisztelt képviselők, kedves kollégám Mimica biztos nevében szólalok fel. Remélem, hogy nekem is sikerül megfelelő választ adnom a kérdéseire a bizottság szempontjai alapján. A nemek közötti egyenlőséget nem sikerült még elérnünk a világon. Éppen ezért az Európai Unió konkrét intézkedéseket szeretne foganatosítani, ahol összevonjuk a politika és a szakértő körét. Ide beletartozik természetesen a fejlesztéspolitika és a nemzetközi együttműködés is. Ezen szándékunkat megerősítettük az új, fenntartható fejlesztési célok megfogalmazásánál is. Erről van szó, amikor a bizottság és a külügyi szolgálat májusban beterjesztett egy új keret akciótervet a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése érdekében 2016 és 2020 között. Ha beletekintünk ebbe, akkor láthatjuk, hogy ez egy nagyon ambiciózus, erős keret, amely folytatja az Európai Unió eddigi nemek közötti egyenlőségi politikáját. Láthatjuk a tematikus és földrajzi felépítésében is. Az európai külpolitikában releváns lesz, amikor például humanitárius segítségről van szó, amikor a partner országainkkal történő együttműködésről van szó, akár vészhelyzetekben is, alkalmazandó lesz olyan területeken, ahol nehézségben lévő nőket kell segítenünk. Szeretnénk a diszkrimináció minden formáját, ugyanúgy az erőszak minden megjelenési formáját megszüntetni. Ennek érdekében pedig politikailag és szociálisan is szükségünk van az együttműködésre. Nagyon ambíciózus új keretről van szó, és közös dokumentumról van szó bizonyos szervek között. Pozitív lépés, és a bizottság szolgálatai és az Európai Külügyi Szolgálat hatékonyan együttműködtek, stratégiai módon, hogy garantálják, hogy a lányok és nők jogai mindenütt érvényesüljenek. Azt várjuk az európai tagállamoktól, hogy támogatják a megközelítésünket különféle idevágó tanácsi határozatokkal, amelyek koordinált módon alkalmazhatók Európai Uniós szinten. szeretném az Európai Parlamentet is megkérni, hogy csatlakozzon ehhez a közös szándékhoz, így maximalizálhatjuk erőfeszítéseinket, melynek eredményei is valószínűleg látványosabbak lehetnek. Az intézményi kultúrát is szeretnénk bevinni az Európai Unió és a tagállamok közötti koordinációba. Így szeretnénk hatékonyabban képviselni a gender érzékeny témákat. Természetesen megfelelő pénzügyi és humán erőforrások is szükségesek. Ezeket a bizottság rendelkezésre bocsátja. Tehát különleges támogatást igényelnek az Európai Unió delegációi a különféle országokban, és az ott dolgozó munkatársak pedig továbbképzést kapnak. A fejlesztési együttműködési eszköz már 100 millió eurót szánt a nemek közötti egyenlőség megvalósítására. Sokkal több kerül majd a programok finanszírozására, bizonyos ágazatokban, mint például a mezőgazdaság, az energia, igazságszolgáltatás, migráció, de figyelembe kell vennünk eh, konzekvensen a nők és a lányok perspektíváit. Természetesen a nyomonkövetés nagyon fontos, nagyon fontos, hogy megfelelő módon értesüljünk az elért sikerekről. És eh, itt a megvalósítás eredményéről is időben szeretnénk információkat kapni. Végezetül pedig teljes mértékben kötelezettséget vállalunk, hogy eh, a nemek közötti egyenlőségről szóló keretter megvalósításában. Reméljük, hogy eh, megkapjuk a parlament támogatását. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy eh, a parlament támogatja majd a bizottság ezen kezdeményezését. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a frakciók képviselői kapnak szót. Először a néppárt nevében Stír kolléga. Másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt Linda McKevennek szeretnék gratulálni, aki az előadója ennek az anyagnak, és üdvözlöm, hogy megszületik ez az állásfoglalás, amely a cselekvési tervvel foglalkozik, és ezt mi elfogadtuk a szakbizottságban. Miért olyan fontos valójában ez? Miért fontos, hogy egy közleményt kapjunk az Európai Bizottságtól? ebben az esetben. Évről évre 14 millió lánynak kell kényszerházasságot kötnie, 20 millióan nem tudnak iskolába járni. Számos országban továbbra is diszkriminálnak a törvények, és a gyakorlatban mindenek előtt a nőknek nem adnak jogokat, nem teszik lehetővé, hogy munkához jussanak, nem tudnak részt venni a gazdaság és politikai életben. Egyes országokban a lányok esetében magzata elhajtást alkalmaznak, csak azért, mert lányok. És úgy gondolom, hogy ez egy nagy tévedés, és gazdaság is káros. Egyébként pedig tudni kell, hogy a nők a jövedelmük 90%-át a családra költik, és a férfiaknál ez 30-40 Ha csak 10 kal több lány tud iskolába járni, akkor a GDP 3 kal növekszik. Vagyis el kell, hogy mondjuk, hogy a fenntartható fejlődés egy kulcsáról beszélünk, és mindenképpen megéri a nők szerepét erősíteni gazdaságilag is. Ezért elmúlt évben az állásfoglalásokban világossá tettük, hogy a nőknek nem csak az gyelő elbánásra van szükség, hanem központi szerepet kell biztosítani nekik a fejlesztésben is. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nemében Frunzulica kolléga. Parancsoljon három percben. Hölgyeim és uraim, ha megnézzük, hogy mennyire fontos a nők megfelelő helyzetbe hozása, ha ez egy fontos feltétele, hogy a 2015-ös fenntartható fejlesztési célokat el tudjuk érni. Úgy gondolom, hogy a 2017-es félidős felvizsgálat mindenképpen jó lehetőséget kínál, hogy megítéljük a DCI finanszírozta programok sikerét a nők esetében és további reallokációkra is szükség lehet, ha úgy gondoljuk ha megnézzük a fejlesztési célokat, a nők egyenjogúságát szeretnénk erősíteni, és a szerepvállalásukat is biztosítani. A, a nagy célokat, amiket itt kitisztünk, egyelőre nem sikerült elérni. A nők egyenjogúságának és szerepvállalásának útjában számos akadály áll. Hogyha meg kell nézzük az értékeléseket a 2010-2015-ös időszak kapcsán, akkor látjuk, hogy további lépésre van szükség, hogyha a nőknek megfelelő szerepet kívánunk biztosítani, és erre külön figyelnünk kell a külügyi szolgálatnál, hiszen a terepen is javítani kell a teljesítményünket. Ezért támogatom azt a felszólítást, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk a nők vezető szerep vállalásának elősegítésére, illetőleg a közvéleményben ezt jobban is meg kell jeleníteni. A nőkkel szembeni erőszak, a bérkülönbség kezelése is nagyon fontos. A különbségek megszüntetése a munkavilágában a közeljövő egyik fontos feladata kell, hogy legyen. Többet kell elkövetnünk annak érdekében, hogy a diszkrimináció megszűnjön a nőkkel szemben és biztosítanunk kell, hogy ténylegesen dolgozni tudjanak, és részt vessenek az oktatásban, és megszűnjön az elnyomás minden területe velük szemben az EU külügyi, külpolitikájának minden területén meg kell jelenteni ezeket a célok, a humanitárius segítségben, a kereskedelemben, a külügyekben, a migrációban, a menekültügyekben, mindenhol jelen kell lenni a céloknak, a fejlesztési célokat itt meg kell jeleníteni, Vonatkozik ez egyébként a szomszédos országokra, illetve a csatlakozni szándékozó országokra is, ahol ugyanezeket a célokat kell megkövetelnünk. Az összes érintettet be kell vonnunk. A számos e- országban a nőkkel szembeni erőszakot fegyverként használják. Ezzel fel kell lépnünk, üldöznünk kell az ilyen fellépést és az érintett nőknek segíteni kell, hogy újra talpra tudjanak állni. Hogyha ezeket a témákat megfelelően tudjuk kezelni a döntéshozók területén, akkor tudunk közel kerülni ahhoz, hogy elérjük azt, hogy erőteljesebb, egyenlőbb és igazságosabb világban éljünk. Köszönöm szépen. Mulțumesc, domn deputat. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most az ECR kapszót Branislav Skripek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió segíti a harmadik világ országát különféle fejlesztési rendszerekkel, keretekkel. És uh, itt uh, a gender ideológia is bekerül ezekbe az országokba. És nagyon fontos, amit a pápa mondott, hogy a világ legszegényebb lakosait kell ellátni vízzel, földdel. Nem kvótákra van szükségük, hanem arra, hogy a sztereotípiek ellen fellépjenek. Figyelembe kell vennünk a harmadik világ országaiban a hagyományokat. Nem lehet a saját ideológiánkat rájuk kényszeríteni. És ennek az eredménye csak az lesz, hogy anomáliák alakulnak ki. A nemzetközi szervek, az Európai Parlament is ilyen, segítsék elő mindenki számára az igazi humánus fejlődést. És ez legyen ezen parlament egyik vezérelve is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az ALDE nevében most uh, Beatrice Becerra Bastarecce a képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselő, köszönet az előadónak. A 2030-as fenntartható fejlődési agenda, a nemek egyenjogúsága és a nők emancipációja, ez az ötös cél. A lakosság 50, több mint 50%-át képviselik a nők, úgyhogy ők képviselik a többséget. A, ki vannak téve a szegénységnek, a klímaváltozásnak, az egyéb problémáknak. Az egyenjogúság az alapjog, fenntartható, egyenjogú, szabad jövőt kívánunk. Ezt minden ország aláírta, és hangsúlyozta is a hosszú távú célok tekintetében. Természetesen fontos, hogy a cselekvési tervet frissítsük, hiszen ez európai támogatással, kell, hogy megoldja, hogy elérjük a kitűzött célokat. Az összes nők, lányok elleni erőszakos cselekményt föl kell számolni. Még ma is a világban három közül egy nő esetében, és európai nőkről is szó van, erőszakos cselekmény áldozata, valamilyen fajta erőszaknak az áldozata, csak azért, mert nő. Azon túl, hogy a nők feltételének a javítására már több millió eurót elköltöttünk. Fontos, hogy a bizottság az isztambuli egyezményt írja rá és ratifikálja. Rendkívül fontos az oktatás, az emancipáció és a nők egyenjogúsága az oktatáson keresztül tud megvalósulni. Fontos, hogy a nők, főleg a fiatal lányok a fenntartható globális fejlődés középpontjába kerüljenek egy világszintű alapot kell kialakítani, ami az oktatást szolgálja megfelelő finanszírozási háttérrel, és így teljesülhessen a négyes cél, a méltányos megfelelő oktatás biztosítása a nők számára. Ahogy azt az ENSZ tanácsosa is javasolja, a nők oktatása az átalakulás egyik legfontosabb eleme. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm szépen. A GUE NGL frakció nevében Lola Sánchez Caldentei másfél percre. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A nemek közötti egyenlőség alapjog, emberi jog az Európai Unióban és az egész világon. Azonban a nők 30%-kal kevesebb pénzt keresnek, mint a férfiak, és igazából a munkaerőpiacon fele annyi esélyük van, mint a férfiaknak. A nőket nagyon gyakran zaklatják, szexuálisan verik őket a férjük. Nincsenek ugyanolyan jogaik, mint a férfiaknak, és ez az anyag is megmutatja, hogy nincsen megfelelő politikai akarat, nincsen elég ambíció, de természetesen támogatjuk a nemek közötti egyenlőség minden formáját a fejlődő országokban. Minden akadályt le kell bontanunk, amely a nők és a férfiak között fennáll. Nem szabad, hogy a szegénységnek női arca legyen hiszen eh, a szegénység eh, mindig leginkább a nőket érinti. A nőknek megvan az a joga, hogy eh, igenis szabadon döntessenek az abortusz mellett. Természetesen megfelelő kommunikációs lehetőséget is biztosítani kell nekik. Enélkül csak is további akadályok épülnek, és a nők pedig másodrangok maradnak. Gracias. Köszönöm a zöldek nevében. Jordi Sebastián. Bonanit. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, elnök úr, szomorú, hogy ilyen üresen láttam ezt a termet. Tulajdonképpen még sosem láttam ennyire üresnek de a nők kérdése mindig késő este kerül sorra, és nem vesznek részt a vita, pedig egy alapvető témáról van szó. Sürgős intézkedésekről van szó, a nőkkel szembeni diszkrimináció mindenhol a világon jelen van, ezzel foglalkoznunk kell. Itt nem csak beszélni szabad erről, és szavakban állást foglalni, hanem igenis a fejlesztési együttműködés minden területét be kell vonni a helyzet javításába. Sajnos ez csak egy munkadokumentum, és nem bír ö, hivatalos jelleggel. Azt sem tudjuk egyébként, hogy hogyan akarják finanszírozni ezt az egészét. Egyébként nem egészen világos, hogy milyen súlypontokat jelöljünk ki. Jó dolog hallani erről persze, de még mindig csak a szavak szintjén mozgunk. Természetesen örülünk annak, ö, amit mondtak, de ez nem lehet elég. Nagyobb kötelezettségvállalásra és konkrét végrehajtásra van szükség az egyenlőségért folytatott harcot minden területen folytatni kell. Köszönöm szépen. Milen Troscsinszki két és fél percben. Parancsoljon. Köszönöm, el akkor kedves kollégák! újra készült egy jelentés, egy jogalkotási jelentés a parlament állásfoglalás tervezetében újra hangsúlyozza, hogy védeni kell a nőket, mindez ideológiai okok. Ugyanakkor nagyon hiányos a 2010-es akcióterv, az fizikai, pszichológiai integritás kell biztosítani a fejlődő országokban a nők és a kis fiatal lányok számára. Vannak olyan országok és régiók, ahol nagyon sok erőszakos esemény fordul elő a nőkkel szemben. A bizottság üzenete ezeknek az országoknak szól, de ugyanakkor a fundamentalista iszlám kultúrában rejlik mindennek a gyökere, de nálunk Európában is megjelenik. A Breszti meccsetben elhangzott az, hogy és ez több újságban is jelent, tehát hogyha a nő bestelen, hogyha nem hordja a ö, sálat, akkor becstelen, és akkor a férfiak erőszakosan föléphetnek, föléphetnek velük szemben. Nagyon sok olyan országban, ahol még mindig gyakori a nők megerőszakolása, a egyéb erőszakos cselekmény a nőkkel szemben, és ez nagyon elterjedt. Terrorista szervezetek, Boko Haram, iszlám állam legitimálja ezeket a cselekvéseket, ezeket a cselekedeteket. Az Európai Unió külpolitikája, az Egyesült Államok külpolitikája aktív kell, hogy legyen, folyamatosan föl kell, hogy lépjen az ilyen értékek érdekében. Szentpéterváron volt az Eurázsiai Női Fórum, 80 ország képviseletében 150 nő jelent meg, nem kormányszervezetek, egyetemek, szövetségek női vezetői jelentek meg, és szakmai, politikai, személyes beszámolókat tartottak, és akár a fizikai jellegű tapasztalataikról is beszámoltak. Ahol az iszlám terrorizmus uralkodik, ott fizikai uh, csonkolásnak is ki vannak téve, a genitális csonkolás is gyakori ezekben az országokban. Segíteni kell ezeket a nőket a saját hazájukban, segíteni kell a kormányokat a terrorizmus elleni harcban. Jogalkotási feladatok is vannak, de konkrét cselekvésekre is szükség van azért, hogy a, például az LMBT csoportok jogait is lehessen érvényesíteni. Ezért nagyon fontos, hogy fölépjünk ezen érdekek értékek érdekében. Köszönöm, képviselőasszony. Julie Görling képviselő következik egy percben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, teljes mértékben támogatom itt a parlamentben, hogy a nők érdekében lépéseket tegyünk, és a nők közötti egyenlőséget segítsük. Igen, és az asszony, is támogatom abban, hogy ilyen irányba haladjunk a bizottság adminisztrációjában. Az ECR frakciója és a konzervatívok úgy általában igenis szeretnék ezt a témát központba helyezni, és jó lenne, hogyha a növekedés, a szegénység elleni fellépés és a kritikus millenniumi célok elérésében ezt kellően figyelembe vennénk, miközben a terv megújulását támogatjuk. Vannak bizonyos fenntartásaink, nem szeretnénk túl hangsúlyozni a módszereket, inkább a fáradozásainkat arra kéne fordítani, hogy tényleges lépéseket tudjunk tenni. Meg kell vizsgálni a segítségnyújtás hatékonyságát is, és eredmény megkö- szemléletű megközelítésre van szükség, és ehhez szükség van egy sokoldalú felülvizsgálatra is számos donor részéről, és azt kell megnézni, hogy a gyakorlatban mire jutunk. Ez a legfontosabb aspektus. Köszönöm szépen. Katrin Bérda. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Linda vannak az elvégzett munkát. Látjuk, hogy az egyenlőség és a nők közötti egyenlőség egy központi témája kell, hogy legyen az Európa stratégiánknak a fejlődő országok felé. Igenis a fenntartható célok, fejlesztési célok során ez egy fontos lépés. Ezt be kell építenünk a stratégiába. Tudjuk, hogy konfliktusos területen a nőkkel szemben erőszakot követnek el a Boko Haram Nigériában és Szudánban és más területeken is azt látjuk, sőt menekültáborokban is előfordul ilyen ez szomorú biológiai tény, hogy az erőszak gyakran terhességhez vezet. A nemzetközi humanitárius jognak és az emberi jogoknak is mindenképpen ügyelniük kell arra, hogy a biztonságos abortuszt is lehetővé tegyék, és emberségesen bánjunk az ilyen nőkkel. Azt gondolom, hogy támogatást és védelmet kell biztosítani a nők számára, és élniük kell a szexuális és reproduktív jogaikkal is. Erre megfelelő biztosítékot kell adni. Biztosítanunk kell, hogy a nők megkapják a szükséges jogokat ezen a területen, és ha szükséges, akkor legális és biztonságos abortuszra is lehetőséget biztosítsuk, hiszen a konfliktusos területeken érők nők esetében ez sajnos a valóság. Thank you. Köszönöm. GUE NGL frakció nevében Florenca képviselő, egy perce van. Tessék. Köszönöm, elnök úr. A szerződések alapján és azon stratégiák alapján, amelyeket az Európai Unió kidolgozott és aláért a fenntartható fejlődés keretei között 2030-ra, amit az ENSZ nem tett közé. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek vállalásokat kell tennie, és a saját forrásaival is mindent meg kell tennie, hogy ezeket a célokat szolgáljuk az Európai Unió és a tagállamok szintjén is fenntartható kell, hogy legyen ez a fejlődés, biztosítani kell a hozzáférést az oktatáshoz, szolgáltatásokhoz, és a lányok egész, számára egészségügyi szolgáltatásokat kell biztosítani. Az oktatással el lehet érni, hogy a nők is megfelelő munkát vállalhassanak, hogy kiharcolják a férfi kollégák tiszteletét. Egy egyenjogúsági vagy egyenlőségi indikátort kell kidolgozni. Azt javaslom, hogy ebből induljunk ki. Azt is javaslom, hogy az összes tagállam, és különösen a dél-európai államok dolgozzanak ki egy egyenjogúsági indikátort, amit régiós szinten is érdemes mérni, és ami monitorozza haták, hatékonyan a helyzetet. A fenntartható fejlődés keretei között ott van a fejlődéshez való jog is, partnerségi kapcsolatokat jelent ez az úgynevezett fejlett és fejlődő országok között. Mindez a mi feladatunk. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most itt az ideje a spontán felszólalásoknak. Kettő felszólaló jelentkezett. Először is egy hölgy, nem? Ricardo Saros Santos. Köszönöm. A 2010 és 15 közötti terv új ambíciókat is megfogalmazott a fejlesztési politika és az együttműködés területén. De vannak olyan helyzetek, amikor intenzívebbnek kell lennünk, vagy új megközelítésre van szükségünk. Tehát 2020-ig nagyon koherensnek és nagyon ambíciózusnak kell lennünk. Igazi változásnál, változásnak kell történnie az intézményeknél. És a céljainkat pedig minden energiával végre kell hajtanunk. Más országokban is el kell érni férfiak és nők egyenlőségét. Az új fejlesztési tervnek ez legyen elidegeníthetetlen része. Az Európai Unió kereskedelmi politikájában is meg kell jelennie a nemek közé egyet, egyenlőség politikájának, hogy igenis ragaszkodunk a partnerországokban is ehhez. Uh, obrigado. Köszönöm. Most Marias képviselő kap Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak a nemek közötti diszkriminációval szemben fel kell lépnie, mindenek előtt a munkahelyeken és más területeken is persze. A nők szerepét a fejlődő országokban erősíteni kell. A világgazdaság és pénzügyi válság miatt a diszkrimináció még erősödik is a nőkkel szemben ez jellemző egyébként mindenhol a világon. Gyakran hátrányba kerülnek a nők, és őket jobban érinti a válság hatása, és főleg mm, ha munkahelyet keresnek. Görögországnak komoly áldozatokat kellett hoznia a memorandum miatt 2015 első negyedévében a nőknél 30,6%-os a munkanélküliség a százalékkal szemben, tehát fel kell lépnünk a bérkülönbségek ellen, és, és ez még a fejlett országban is jelen van, de a fejlődőkben mindenképpen jellemző. Ezen túlmenően a nők jogait erősíteni kell az anyák védelme területén, illetőleg az állapotos nőket is védeni kell például a munka során. Köszönöm szépen! Itt az ideje, hogy a bizottságbeli vendégünk, Stylianides biztos úr reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék még egyszer kedves kollégámnak, Linda McKevan kollégámnak, hogy ilyen elkötelezetten vállalta fel ezt a kihívást jelentő feladatot és engedje meg azt is, hogy őszintén köszönetet mondjak az itteni vitáért, ilyen nehéz időszakban, amikor számos egyéb probléma felmerül, ez azt mutatja, hogy milyen közel állnak a mi pozícióink és ambícióink egymáshoz, amikor arról beszélünk, hogy a nők életét szeretnénk javítani a partnerországokban és a saját országainkban is. Abban bízom, hogy ezt eh, az új gender framework, a cselekvési terv is figyelembe tudja venni, és folytatódik a párbeszédünk a cselekvési terv végrehajtása során is. Köszönöm szépen egyébként azt is, hogy eh, valamennyien elkötelezettek eh, a nemek közötti egyenlőség témában, hiszen éppen az idén ünnepeljük a Pekingi Platform 20-as év, évfordulóját és az ENSZ határozat 50. évfordulóját, amely a nők békéhez való jogát rögzítette, és egyébként pedig a fenntartható fejlődés, jelent a millenniumi célokról is beszélnünk kell, a 20-30-as agenda egy átfogó általános keret, ami számos lehetőséget kínál, és amely aláhúzza a nők egyenjogúságának fontosságát és szerepvállalásának fontosságát a fenntartható fejlődés biztosításában. Az Európai Unió New Yorkban két héttel ezelőtt erősen támogatta azt, hogy a nők jogait egyértelművé tegyük mindenhol, és az egész világon tiszteletben tartsák, hisz, és lehetővé kell tenni a nők számára is, hogy a lehetőségeiket kihasználják. Az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy megvalósítsuk ezt a kötelezettségvállalást még hozzá új módon, hogy az új gender keretet teljes mértékben átültetjük a gyakorlatba az összes EU intézmény bevonásával, a civil szervezetek, a partnerországok, a nemzetközi szervezetek mind megfelelő szerephez kell, hogy jussanak ezekben a lépésekben. És természetesen bizottságként számítunk a parlament támogatására is abban, hogy önök a legfontosabb partnereink ebben a feladatban. Köszönöm a figyelmet. Evharisto. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Ezzel lezárjuk a vitát.